Buon pomeriggio a tutti. Vi informo. Napot kívánok mindenkinek. Tájékoztatom önöket, hogy az interneten végigkövethető az ülésünk. Nézzük a napi rendi pontot, amelyet január 15-e óta ismernek. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítom. A koordinátorok döntése értelmében a Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságnak az Európai Unióból és az Európai Atomenergiai Közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötésének raportőre Kiefer Hofstadt. Furcsa az, hogy nem sokkal a szavazás előtt jelentjük be egy raportőr nevét, de ahogy tudják, ez egy kicsit furcsa eljárás volt, és nem volt lehetőség rá, hogy korábban ezt a bejelentést megtegyük, hogyha nincs ellenvetésük, akkor a koordinátorok véleményét, illetve döntését elfogadottnak tekintem. Mielőtt megadom a szót a az előadónak, illetve az árnyék előadóknak, egy eljárási információm van. A mai rendkívüli ülést azért hoztuk létre, hogy a kilépésről szóló megállapodás megkötéséről szavazzunk. Noha a politikai nyilatkozat, amely létrehozza a jövőbeni viszonyokat a felek között, Mint ahogy ezt az elnökök értekezlete eldöntötte, a, az egész eljárásnak akkor lesz vége, hogyha mindent elfogadtunk, és véglegesen ki van hirdítve a ratifikáció, illetve a királynő is jóvá hagyja. 30, január 31-én lép életbe, ez a, ez el, a, a kilépés január 31 előtt a tanácsnak minősített többséggel jóvá kell hagynia mindezt. Gír Verhofstadt benyújtott egy ajánlást a kilépési megállapodásra, eh, amelyet minden AFKO tagnak elküldtünk eh, január 15-én szerdán, és a módosítók határideje január 20-a hétfő volt, eh, módosítók nem érkeztek, a nyelvi változatokat kiosztottuk január 20-án, 10 vélemény érkezett eh, meg. Eh, Afet, Inta, Emple, Envi, Imko, Tran, Agri, Juri, Libe és eh, Peti. A 105-ös cikk második bekezdése értelmében a bizottsági szakaszban csak azok a módosítók érvényesek, illetve befogadhatóak, amelyeket a raportőr javasol. Ilyen nem érkezett a szavazáshoz, a 88-as cikk értelmében a többség szavazata szükséges a szavazólistát 22-én osztották ki, és nem érkeztek módosítók az eljárási bejelenteni valók után a dolog kivételességéről szólnék néhány szót. Ez egy történelmi pillanat, még hogyha nem is pozitív értelemben, hiszen egy tagállam kilép az Európai Unióból, és nyilván ez nem ünnepelni való dolog akkor sem, hogyha a brit nép szuverén döntését elfogadjuk. Nagyon szomorúak vagyunk a döntés miatt, hiszen az Unió mindig arról szólt, hogy egyre szorosabb legyen az együttműködés és a szolidaritás az unióhoz tartozó államok között, és így megerősödjön az unió gazdasága, jóléte, valamint nemzetközi presztise. A nagy-Britannia kilépése mindennek a minden céloknak az ellentéte az elmúlt három évben. Az Unió arra törekedett, hogy a lehető legkisebb problémával járjon a Nagy-Britannia kilépése. Az intézmények és a polgárok számára sokat dolgoztunk ahhoz, hogy rendezett legyen a kilépés, megpróbálva legyőzni a problémákat, amelyekkel szembe eh, találtuk eh, magunkat. Én megköszönöm az elvégzett munkát mindenkinek, Michel Barniernak leginkább, és azt is, hogy eh, mindig konstruktívan viszonyult az irányunkba, tájékoztatta a Brexit munkacsoportot, valamint az AFCO bizottságot és a többi bizottság elnökét, valamint az elnökök konferenciáját. A kilépési megállapodás 4,5 millió polgárnak kell, hogy bizonyosságot adjon azoknak, akiket közvetlenül érint ez a kilépés, nevezetesen azon európai polgároknak, akik Nagy-Britanniában élnek, illetve azon brit polgároknak, akik a másik 27 tagállamban élnek. Mindig ez volt a prioritása az Európai eh, Parlamentnek, eh, és ez volt eh, a célunk, hogy a polgároknak a jogai ne sérüljenek. Másik fontos dolog, amiért a parlament harcolt, és pozitív eredményeket ért el, az a nagypénteki megállapodás fenntartása, és az, hogy ne legyen tényleges fizikai határ, ne jóljon létre az ír szigetem. emellett a pénzügyi kötelezettségeknek is meghatározza méltányos módon a rendezési módját az Európai Unió és Nagy-Britannia között. A parlament és azon belül az AFKO mindig figyelemmel fogja kísérni a végrehajtását ennek a megállapodásnak, és továbbra is védelmezni fogja az Unió, illetve annak polgárainak érdekeit. Ez a megállapodás az Európai Unió intézményeinek nagy konszenzusa alapján eh, született, eh, és határozza meg a kilépés céljait. A tárgyalási folyamat eh, az átlátható volt és befogadó jellegű most a következő szakaszra kell koncentrálnunk, nevezetesen arra, hogy letárgyaljuk a jövőbeni kapcsolatokat az EU és az Egyesült Királyság között mi meggyőződésünk, hogy ugyanez az átláthatóság befogadó jelleg, illetve egység fogja jellemezni azokat a tárgyalásokat is, amely eddig volt eh, érvényes mielőtt eh, szavaznánk, és eh, miután megköszöntem Barnier úrnak, valamint Verhofstadt úrnak, valamint a különböző politikai frakciók képviselőinek a, e, a részvételét, munkáját, illetve Danuta Hübnernek is szeretném megköszönni, aki korábban e, oly sokat dolgozott ezen az ügyön, csak úgy, mint Gualtieri és Elmar Brock e, képviselők, volt képviselők, ezek a kollégák is eh, megérdemlik a dicséretet azért, hogy egy pozitív eredményt eh, tudtunk elérni. De mielőtt megadom a szót eh, az előadónak, szeretném megköszönni az összes brit kollégának, akik elhagyják most ezt a bizottságot, és ez lesz az utolsó szavazásuk. Nyilván még fognak szavazni a parlamentben, de február 1 -e után már nem lehetnek köztünk. Külön köszönöm azoknak a brit barátainknak, bármely politikai csoportból származzanak is, amelyek, akik megpróbáltak pozitívan hozzájárulni és meg is tették ennek a szakbizottságnak a munkájához Martin Anderson, Daniel Annan, Rupert Lowe, Alan McLeod, Scott and Leslie, Chris Davis e ultimo non ma Végül, de nem utolsó sorban. Certo non per importanza, D'Amico Richard Corbett, ki molto... Richard Corbett barátomnak, aki nagyon sokat dolgozott ebben a bizottságban. Kérem, tapsoljuk meg őket. Ci mancherà la loro presenza. E loro... Nagyon hiányozni fog, fognak ők is, meg a munkájuk is. you very, very much. Also in the future, the door of this committee. Köszönjük nek szépen nekik. A jövőben is mindig nyitva áll majd a szakbizottság ajtaja önök előtt, nem csak munkatársaink, hanem barátaink is. Köszönöm szépen a, az elkötelezett munkát, ezeket az együtt töltött éveket. Nagyon szépen köszönöm. No ora la parola. Most pedig eh, megadom a szót eh, Guy Verhofstadt eh, úrnak, az előadónak, majd ezt követően megadom a szót minden frakció képviselőinek, az árnyék előadóknak, valamint a frakció képviselőinek, és a szavazás után a brit képviselők nevében Corbett úr ha szólna egy-két szót, nagyon szívesen meghallgatnánk. Gi, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy csatlakozom önhöz, és én is tisztelettel adózom a brit kollégák előtt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog nekünk hiányozni az ő tudásuk, az ő képességük arra, hogy néha nehéz megoldásokat találjanak a ház szabályaira is, hiszen egyesek szakértői voltak annak, hogy ez a parlament hogyan fejlődött, és hogyan dolgozott a legutóbbi években és évtizedekben. Ha megengedik, elmondom, hogy amit most tennünk kell, kedves kollégák, az, hogy egy ajánlást fogalmazzunk meg a plenáris számára. Ahogy azt önök is tudják, nem mi döntünk, hanem a parlament plenáris ülése fog dönteni. Nekünk ma az a feladatunk, hogy egy ajánlást adjunk nekik. Egy pozitív vagy ha nem fogadjuk el, akkor egy negatív ajánlást adunk a kilépési megállapodásra vonatkozóan. Miért történik ez most? Ahogyan azt önök is tudják, a kilépési megállapodásról való tervezetet elfogadta az Egyesült Királyság parlamentje. Arra számítanak, hogy ez a kilépési megállapodásról szóló törvény meg fogja kapni a következő órákban a királynő jóváhagyását is. Nem vagyok szakértője a brit politikának, az elmúlt három évben egy kicsit beleástam magam, de általában a következő 36 órában meg fog érkezni ez a jóváhagyás. Ez pedig azt teszi szükségessé, hogy ajánlást adjunk a jövő heti plenáris ülésnek, arra vonatkozóan, hogy jövő szerdán eh, hogyan szavazzon erről az ügyről. De még akkor sem fog mindez lezárulni, mert akkor ezt még hivatalosan jóvá kell hagynia a tanácsnak is, ez röviddel utána meg fog történni. Nem gondolom, hogy mindent fel kell idéznem, ami történt az elmúlt három évben, ahogy azt általában tenni szokták az ilyen ajánlásoknál. Az AFKO munkatársainak, titkárságának a segítségével Elkészítettünk egy magyarázó dokumentumot, ez 34 oldal hosszú angol nyelven, kicsit hosszabb a többi nyelven. Arról szól ez a dokumentum, hogy mi történt az elmúlt években, milyen feladatokat végzett el az AFKO, mit tett az Európai Parlament, mi volt a tartalma a különböző megoldásoknak, hogyan zajlottak a tárgyalások, hogyan eh, dolgoztunk közösen Michel Barnier-vel. Közösen körülbelül 100 ülést tartottunk a Brexit munkacsoporttal, 5 állásfoglalást fogadtunk el az Európai Parlamentben, Ahelyett, hogy részletesen elmondanám, mi történt az elmúlt években, azt gondoltam, nagyon jó kezdeményezés az, hogyha a szakbizottság titkárságával és munkatársaival közösen elkészítjük inkább ezt a dokumentumot. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt napokban mindenki elolvasta ezt a dokumentumot, és már tudja, hogy mit végeztünk el az elmúlt három évben. Ezért most arra fogok szorítkozni az önökhez címzett ajánlásomban, hogy kiemelem néhány aspektusát ennek a folyamatnak, ami mindig prioritást képezett a parlament számára. Ahogy ezt mindenki tudja, a polgárok jogai, illetve a kemény határ az Ír-szigeten, ezek prioritások voltak. Volt egy kilépési megállapodásunk, aztán pedig volt ennek egy átdolgozott változata azt gondolom, elmondhatom, hogy a megoldás, amely bekerült ez, ebbe az átdolgozott megállapodásba, megengedi a kenyém, kemény határt, de megvédi az írgazdaságot, illetve az egységes piacét is, ami a három feltétel egyike volt, amit mi az állásfoglalásunkba beleírtunk. Ami a polgárok jogait illeti, Szeretnék különbséget tenni a között, hogy a kilépési megállapodásban mi szerepel erről, illetve a között, hogy mindeközben a brit hatóságok hogyan fogják ezt végrehajtani. Ami a polgárok jogait illeti a kilépési megállapodásban, nos erről elmondhatom, hogy az Európai Parlament az AFCO és a Brexit munkacsoport munkájának köszönhetően sikerült jelentős javulást elérni a polgárjogi elemekben, ha összevetjük ezt az eredeti kiábrándító állásponttal, ami a tárgyalások kezdetén uralkodott. Akkor még ugyanis nagyon korlátozott volt a hatája ezeknek a polgári jogoknak. Miért volt korlátozott ez a hatály? Azért, mert nem védett minden EU-s állampolgárt. Ez további terheket rót volna az uniós polgárokra, mert fizetniük kellett volna ezért. Nem fogom most az összes problémát felsorolni, de megtalálhatják ezeket a dokumentumban. Amit sikerült elérni a kilépési megállapodásban, az előrelépés. Ebből csak néhányat sorolnék fel. Bekerült az, hogy az, a társadalom biztosítási koordináció és az összes járulék megmarad, a születendő gyermekek jogainak bevétele, illetve a családegyesítés, ami még nem szerepelt a kezdeti javaslatban. Tehát ez is védelem alá került. Amit nem láttunk előre, az a kilépési megállapodás közvetlen kihatása. Ezen kívül az Európai Bíróság szerepét sem láttuk előre, illetve hogy a jövőbeli precedens is vonatkozni fog a polgárokra. Ez tehát még a kezdeti javaslatban nem szerepelt. A polgári jogi szempontból a kulcsfontosságú időpont az átmeneti időszak vége, a brit igazgatáson belül pedig fel fog állni egy megfigyelő hatóság, amely ezeket a jogokat felügyeli majd. Ezt sem láttuk előre. De a parlament nyomást gyakorolt a tárgyalókra, Michel Barnier pedig nagyon sokat segített abban, hogy elérjük ezeket a javulásokat, amelyeket nem láttunk még előre. A tárgyalások második felében pedig még sikerült ezt a díjfizetést is eltörölni, tehát nem kell fizetniük a polgárainknak. A lakhelyet bizonyító okmányok tekintetében is lazább lesz az elbírálás, tehát amivel igazolni lehet azt, hogy valaki az Egyesült Királyságban él, az nagyobb lesz, mint azt gondoltuk. Gyorsabban fogják feldolgozni az eseteket is, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A család egyes tagjainak a kérelmeit összekapcsolják, eredetileg ezek külön-külön kérelmek lettek volna, ezek most összekapcsolódtak, így családként lehet kérelmet benyújtani. A kiszolgáltatott helyzetben lévők pedig több segítséget és jobb kommunikációt kapnak. Sikerült ezt bevennünk a kilépési megállapodásba, a legújabb változatában ez már szerepel. Azt gondolom, ez fontos eredmény volt a parlament részéről. Ezen felül a megállapodás megvalósítása. A brit hatóságok már elkezdték ezt a státuszt kiosztani már a tárgyalások alatt, és ezt folytatni fogják az átmenet teljes ideje alatt. Tehát most nem ért még véget ez a folyamat. Ezért rendkívül fontos, hogy ne vegyük le a kezünket az AFKO, illetve az Európai Parlament részéről erről az ügyről, nekünk folyamatosan figyelnünk kell majd azt, hogy ezt a kilépési megállapodást hogyan hajtják végre. Végül pedig, ha megengedik, akkor egy javaslatot tennék. Ahogy a parlament elnökének, eh, Sassoli úrnak már elmondtam, hogy mit lehetne tenni. A kilépési megállapodáshoz egy közös bizottságra van szükség, ezt az Európai Bizottság és a brit hatóságok alkotják. Itt nincsen parlamenti felügyelet, én pedig azt gondolom, hogy erre szükség lenne. Ezt a kezdeményezést nekünk kell megtennünk brit kollégáinkkal közösen. Ami tehát a kilépési megállapodást illeti, ahogy az állásfoglalást elfogadtuk január 15-én, még mindig vannak itt problémák. Az Egyesült Királyság hatóságai ezt végre fogják hajtani, ezzel is adódhatnak gondok, és legyünk őszinték, néhány uniós kormány is végre fogja hajtani ezt a megállapodást. Ez ugyanis lehetőséget ad a polgároknak egy kérelmezési folyamatra, vagy pedig egy regisztrációs folyamatra. Ezt a 18-as cikk biztosítja. 12 tagállam a regisztrációs rendszert választotta. Ez nagyon egyszerű, ezt megkaphatja az érintett polgár egyszerűen. De ahogy azt az Egyesült Királyság fogja alkalmazni, és mások is egyébként, az nagyobb terhet ró a kérelmezőre. Ahogy ez ismert, a január 15-i állásfoglalásunkban jeleztük, hogy hat konkrét problémát kell még megoldanunk. hatalmas többséggel, 610 igennel fogadtuk el ezt az állásfoglalást a polgárok jogairól. Ezután én az Egyesült Királyság hatóságaihoz fordultam, főleg a Brexitért felelős államtitkárral találkoztam, illetve Pincher úrral, az Európa ügyi miniszterrel, és megpróbáltam beszélni velük ezekről a problémákról. Főleg három konkrét problémát vitattunk meg. Ezek rendszeresen felmerültek különböző kontextusban a különböző szervezetekkel, amelyek a, az ott élő európai polgárok, illetve a kontinensen élő brit polgárok helyzetével foglalkoznak. Nagy gondok adottak különösen azért, mert itt most nem milliókról beszélünk, körülbelül félmillió embernek kell ezen a folyamaton átmennie. Egy levelet kapnak, és ebben a levélben van egy szám, ennyiről van szó. Mi pedig azt mondtuk, hogy ez egy kicsit bonyolult így, mi lenne, ha e-mailt kapnának a polgárok. Valakinek ahhoz, hogy abba az országba menjen, ahol a, a szülei élnek, valahol dolgozik, vagy nyaralni menjen Spanyolországba, és ehhez egy, egy levélre van szükség. Ez volt tehát az első probléma. Mondjuk egy munkáltatóhoz fordul az ember, és akkor igazolnia kell az illetőnek a státuszát. Ez nem azt jelenti, hogy én ne szeretném a digitális korszakot, azt gondolom, a biztonság szempontjából jobb egy fizikai dokumentum. A másik pedig, amit felvetettünk az állásfoglalásban, az volt, hogy az úgynevezett deportálás kockázata magas. Ugyanis a brit kormány egyes tagjai azt mondták, hogy ha egy polgár egy adott időszakon belül nem regisztrál, nem kérelmezi az ott tartózkodást, akkor deportálhatják. Ezt nem csak egyszer, hanem sokszor elmondtuk. Kedves kollégák, én biztos is vagyok benne, hogyha milliókról beszélünk, akkor lesznek olyanok uniós polgárok, akik nem tudnak majd erről az eljárásról. talán bármilyen okból nem fognak tudni odafigyelni arra, hogy kérem, megnyújtsanak be. Ezeket az embereket összeszedik és deportálják? Szerintünk ez elfogadhatatlannak tűnt. A harmadik pont pedig a független felügyeleti hatóság. Ez a brit rendszerhez tartozik, ez nem egy általános uniós szervezet, ez egy brit hatóság lesz. Az, hogy ez hogyan fog működni, illetve mennyire lesz független, ezt ki fogják nevezni, tehát az igazságügyminiszter fog benne részt venni, és még többen mások, akik megfelelnek bizonyos követelményeknek. Tehát ezek az emberek fogják majd kinevezni ezt a független hatóságot. Lesznek végrehajtó és nem végrehajtó jellegű tagok is. Elnök úr, tehát ez a három pont volt a legfontosabb az állásfoglalásban. Először a fizikai okmány, az az e-mail, amit elküldenek az embereknek, egy számot tartalmaz. A szám alapján az uniós polgárok, akik megkapják ezt, megnyithatják az adatbázisban a saját aktájukat, beírják ezt a számot, aztán láthatják a képernyőn azt, hogy megkapták a letelepült státuszt. Én azt mondtam, hogy azt nem lehet elvárni, hogy az emberek egy képernyőképet készítsenek erről, és utána ezt használják az életükben. Tehát ez még ugyanolyan probléma, mint az e-mail. Ennek a találkozónak a lezárása Parker úrral az volt, hogy lesz lehetőség arra, ők egy PDF dokumentum lehetőségéről beszéltek, amit nem, amiről nem képernyőképet kell csinálni, hanem valaki kinyomtathatja. Ebben szerepel az, hogy megkapta az illető a státuszt. Tehát nem csak egy e-mail, hanem lesz egy lehetőség arra, hogy kinyomtassa valaki a státuszát a belügyminisztérium adatbázisa alapján. Ez volt tehát az első pont. A második pont az automatikus deportálás. Azt mondták, hogy ilyen nem lesz. még azután, hogy a kegyelmi időszak lejárt, azok számára, akik nem feleltek meg a feltételeknek, vagy nem kérték ezt a letelepelett státuszt, számukra is lesz lehetőség, hogy kiigazítsák ezt a hibát. Meg fogják kérdezni őket, hogy miért nem végezték ezt el, és nem lesz automatikus deportálás. Ez fontos, Mert amennyire én tudom, korábban ez lehetséges lett volna. Szerencsére. Johnson miniszterelnök sajtószolgálatát még aznap megkérdezte egy újságíró, hogy ez igaz-e, hogy nem lesz automatikus deportálás. Ő megerősítette, hogy ez nem fog megtörténni, és hogy még a kegyelmi időszak után is lesz lehetőség javítani a kérelmet és megszerezni a státuszt. Ami a harmadik elemet illeti, tehát a felügyeleti hatóság függetlensége, egy olyan szervezetnek, mint például a Three Millions lehetősége lesz egy jelöltet állítani az igazságügyminiszter előtt, aki ki fogja választani a megfelelő személyeket, akik utána majd kinevezik ennek a hatóságnak a tagjait. Lesz itt egy közvetítő, közböső szakasz is. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen szervezet például rendelkezik olyan tagokkal, mint például bírók vagy akadémikusok. Az igazságügyminiszter feladata hogy felkérje őket, hogy gondoskodjon arról, hogy ez a lehető legobjektívabb módon történik. Tehát lesz arra lehetőség, hogy jelölteket állítsanak a független hatóság tagjai közé. Szükség lesz arra, hogy bizonyos feltételeknek megfeleljen az illető, például akadémiai fokozat vagy más. Ezeknek a múlt heti üléseknek a tanulságait, elnök úr, le is írtuk egy Barnier úrnak címzett levélben. Ezt a parlament elnökének is elküldtem. Én ugyanis nem szórakozásból mentem az Egyesült Királyságba, hanem azért, hogy ezekre a kérdésekre választ találjak. Tehát írásos megerősítést kaptam ezekről az elemekről, illetve gondoskodtam arról is, hogy Szaszóli úr, a parlament elnöke szintén megkapja ezeket. Ezért, amikor a jövőben megvizsgáljuk a parlamenttel, hogy hogyan hajtják végre ezt a kilépési megállapodást, akkor felhasználhatjuk a jövőben is ezt a dokumentumot, gondoskodva arról, hogy úgy hagyják végre ezt a megállapodást, ahogy erről megállapodtunk, nem csak ebben a levélben, hanem ahogy magában a megállapodásban általában szerepel. Személy szerint eh, el kell, hogy mondjam elnök úr, hogy nagyon szomorúnak találom ezt a mai napot. őszinte kell, hogy legyek a kollégákkal. Itt nem arról van szó, hogy ha igen, ne szavazunk, akkor lesz Brexit, ha nem, akkor nem. Ilyen választásunk nincs. Ha ez lenne a választásunk, az lenne a javaslatom, hogy szavazzunk nemmel, de ez a lehetőség már nincs meg. Egy rendezett Brexit között választhatunk, illetve, illetve a között, hogy a a no deal t elkerüljük, illetve egy kemény Brexit között, ami valószínűleg megtörténik február 1-én. Tehát ezt a választást fogjuk most eldönteni. Ez egy szomorú pillanat. Ha itt arról lenne szó, hogy lesz a Brexit, én lennék az első, aki már szavazna, de most nem ez a választás. Választhatunk egy rendezett és egy kemény Brexit között, ezt nagyon világosan ki kell mondanom. Ezért az én javaslatom az a, az AFKO számára, annak alapján is, hogy a Brexitről szóló egyes állásfoglalásainkat figyelembe vették, és további garanciákat is kaptunk a kilépési megállapodás végrehajtására vonatkozóan. Tehát azt javasolnám, hogy pozitív ajánlást adjunk, hagyjuk ezt jóvá. Ezzel együtt a Szaszoli elnök úrnak küldött levelemben a múlt heti londoni találkozó alapján én azt mondanám, hogy az Uniós Parlament és az Egyesült Királyság parlamentje között a lehető leghamarabb hozzunk létre együttműködést. Ezzel tudnánk utánkövetni a közös bizottságnak a döntéseit, amelyet a kilépési megállapodás létrehoz. Lesz tehát, e, így lehet, lehetne egy parlamenti felügyelet is e fölött a bizottság fölött. Mind a két parlamentnek részt kellene ebben vennie. Szeretném azt is elmondani, hogy ez az utolsó jelentésem az Európai Parlament Brexit koordinátoraként. Szeretném megragadni ezt az alkalmat most arra, hogy megköszönjem az AFKO összes tagjának, de mindenképpen a Brexit munkacsoport tagjainak, az a régieknek és az újaknak is, mert van két régi és két új, ezeknek politikai okai voltak, tehát köszönöm mindenkinek a kemény munkát. Ahogy azt mindannyian tudják, kedves kollégák, az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy a Brexit munkacsoportot egy Egyesült Királyság koordinációs csoporttal váltja fel, amikor február 1-e elérkezik. Ezt az AFET elnöke McAllister képviselő fogja vezetni, tehát a legjobbakat, sok sikert kívánok neki és a csapatának. Nagyon nehéz munkájuk lesz a jövőbeli kapcsolatokkal kell majd foglalkozniuk az EU és az Egyesült Királyság között. Ahogy már nagyon sokszor elmondtam, azt hiszem, hogy eljön ez a nap, lehet, hogy már egyikünk sem fogja látni, de hogy a brit képviselők még vissza fognak térni ebbe a házba. Köszönöm. Thank you very much, Guy. Köszönöm, Guy, és most pedig Danuta Hübner, mint EPP árnyék előadó. Köszönöm szépen, úgy, mint ezen Szabizottság volt elnöke, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, de szerintem az AFKO régi tagjai emlékeznek arra, hogy amikor még csak potenciálisan beszéltünk a Brexitről, 2015 őszén volt ez, arról beszéltünk, hogy milyen veszélyei lehetnek a Brexitnek, és még abban reménykedtünk, hogy ez csak egy veszély. Most pedig itt vagyunk, négy és fél évvel később, Épp most kaptam hírt arról, hogy a királynő már hozzájárulását adta, tehát a kilépési törvény valóban törvényi szintre emelkedett. Most már véglegesítenünk kell a mi saját eljárásunkat az EU részéről, és eh, akik már előttem szóltak, elmondták, hogy érzelem teljes pillanat ez mindannyiunk számára. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament továbbra is konstruktív lesz, hiszen eh, vannak azok az állásolási litványok is, amelyeket kiemlített, mindig is konstruktívak voltunk, és eh, a mai szavazásunk által hozzájárulást adunk eh, ehhez a megállapodáshoz, illetve majd a plenárison is a jövő héten. Brüsszelben Charles Michel és Ursula von der Leyen fogják aláírni ezt a megállapodást majd, és utána majd tudom, viszik ezt aláírásra. Én is sajnálom nagyon azt, hogy brit kollégáink, barátaink elhagynak bennünket ebben a hónapban, de reménykedem abban, hogy az Egyes Királyságban élő európai állampolgárok, de az itt élő britek eh, sem fogják megfizetni a Brexit árát. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy komolyan megköszönjem a parlamenti igazgatás munkatársainak, akik nagyon-nagyon keményen dolgoztak ezen szomorú folyamaton keresztül, segítették az európai parlamenti képviselők erőfeszítéseit. Ahogy Gi is elmondta, és ahogy Antónia is elmondta, A munkánk még nem ér véget ezzel a szavazással. A parlament feladat az lesz, hogy foglalkozzék a munka három részével az elkövetkező hónapokban. Az első része a munkának az az lesz, hogy megkezdjük a tárgyalásokat az Egyesült Királysággal fenntartott jövőbeli kapcsolatokról. Nagyon kemény tárgyalások lesznek ezek. A múltban is hiányzott az idő, és most is az idő nagy nyomást fog ránk helyezni, csak 8 hónapunk lesz arra, hogy befejezzük a tárgyalásokat. Abban is biztos vagyok, hogy az a prioritásunk mindig is az volt, hogy legyen egyfajta társulási megállapodás. A kettes cikk lenne itt a jogalap, ez lenne a legjobb megoldás. A másik része a munkáknak a következő hónapokban az a végrehajtása lesz a kilépési megállapodásnak, és biztosítani kell azt, hogy mindkét fél, mind az EU, mind pedig az Egyesült Királyság hülyen hajtja végre ezeket az előírásokat. Szeretnénk azt biztosítani, hogy az EU állampolgárok Nagy-Britániában, a britek itt eh, nevezítsék el jogaikat. Abban is hiszek, és most utalok itt Antonio Tajánira, hiszek abban, hogy az AFKO szakbizottságnak kell koordinálnia az Európai Parlament felügyeletét a végrehajtással kapcsolatban, főként az ír jegyzőkönyv esetében, de az összes irányítási elem esetében, amelyért az AFKO közvetlenül felel. A harmadik része a munkának azok az esetleges vésztervek lesznek, remélhetőleg ezekre nem lesz szükség, de az a brit kormány nem akar átmeneti időszakot, ha január 1-én, tehát ismétetten fennállhat egy vészforgatókönyv, erre is fel kell eh, készülnünk majd. július 1 körül majd jobban látjuk azt, hogy mekkora ez a veszély, ekkor kell meghozni a döntés az átmeneti időszak meghosszabbításáról. Ez eh, az én reményem, hogy sikerül a lehető legjobb megoldást eh, megtalálnunk az EU és Nagy-Britannia között jövőbeli kapcsolatokra. A politikai frakcióm nevében, az EPP nevében szeretném elmondani azt, hogy támogatjuk azt a döntést, amit megszületett, és támogatjuk a jóváhagyási szavazást, és ami a mai feladatunk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tanúta, az információt is köszönjük, hogy a királynő aláírta a Brexitről szóló brit törvényt. A Szocialista grup nevében. Hát, Esztevez. Pereira. Inkább javít az elnök. Köszönöm, elnök úr. Nem sok ünnepelni való van ma. A Brexit egy sajnálatos pillanat az Európai Unió történetében és Európa történetében. Én is szeretnék megemlékezni a brit kollégák kemény munkájáról, értékes hozzájárulásáról. A kilépési megállapodás, amiről szavazni fogunk, gyakorlatilag egy kármentő tevékenység. Akárhogy is képzeljük el, a Brexit csak káros lehet, káros mindenkire nézve, az euró nézve is, illetve az Egyesült Királyságra nézve is. De azt követően, hogy meghozták a döntést, hogy kilépnek, egy dolgot tehetünk, nevezetesen a kárt próbáljuk csökkenteni, kármentést végzünk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan kilépési megállapodást hozunk létre, amely egy átmeneti időszakkal együtt, ez fontos, védi a polgárok jogait, és alapvető gazdasági érdekeinket. valamint védi az egységes piac integritását. Ez a megállapodás mindenre képes, és én szeretném megköszönni Barnier úrnak, valamint embereinek a, az erőfeszítéseit, amikor tárgyaltak az Európai Unió nevében erről a megállapodásról. Én megértem a csalódottságát sok brit állampolgárok állampolgárnak, nyilván elsősorban azokét, akik a Brexit ellen szavaztak, de azok között is vannak csalódottak, akik a Brexitre szavaztak, mert ez a megállapodás nem fogja szállítani az ígéretek jelentős részét. Hiszen lesz határellenőrzés az írtengerem, mert ez kell ahhoz, hogy Írországban ne legyen határ, hiszen nekünk óvni kell az egységes piac integritását. A népszavazás előtt nem ezt ígérték a briteknek. Egy sor illúziót adtak el a briteknek, a népszavazás előtt, és ezeket nem lehet teljesíteni. Ez a legjobb megállapodás, amit össze lehetett hozni, különös tekintettel azokra az egymással ellentétes célokra, amelyeket kezelni kellett. Ideje előre nézni, és a kapcsolataink jövőjével foglalkozni, közvetlenül a kilépési megállapodás után, annak érdekében, hogy egy eh, egészséges politikai és gazdasági kapcsolatot alakítsunk ki Nagy-Britanniával, és nyilván beszélni kell még azokról az illúziókról, amelyeket a Brexit keltett. Az ambiciózus szintű kapcsolat arról szól, hogy nyílt verseny, egyenlő esélyek, és a környezetvédelmi munkajogi, valamint szociális szabályok betartása, betartatása az folytatódik, de ez az elkövetkezendő hónapok munkája. Eh, egy jó megalapodást akarunk, nem is eh, beszélünk itt most a 11 hónapról, Szerintem káros az elején kizárni azt, hogy meghosszabbítjuk a tárgyalásokat. Közös célunk az, hogy jó megalapodást találunk a jövőre nézve, amely hasznára válik a polgároknak és a gazdaságnak is. Köszönöm. Delvó asszony kap szót. Én egyébként Nagy-Britanniában születtem, de francia vagyok. Nos, beszéltünk az Európa konferenciájáról, a lobbikkal való kapcsolatokról, ez érinti a fiatal franciákat, és ebből a szempontból az Európai Unió eredményeket tud felmutatni. Ez a Brexit egy nagyon kritikus pillanat, egy tagállam távozik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő ismét a hetes cikk, amely két állam ellen zajlik, jogállamisági program problémák alapján. Én összefüggést vélek felfedezni az 50-es és a 7-es cikk között, hiszen mind a kettő része a szerződésnek, de korábban senki nem gondolt rá, hogy valaha ezeket alkalmazni fogják, hiszen a szerződés rendkívül szűkszavú ezekkel kapcsolatban. E, most e, tehát valami fajta bizonytalanság van e, a Brexit kapcsán is, a jogok vonatkozásában vannak problémák, illetve vannak félelmek. 2016-ban két opció közül lehet választani a, a briteknek, Eh, az egyik az, hogy eh, eh, bent maradnak, a másik pedig az volt, és ennek nem tudták a részleteit, hogy mi lesz akkor, hogyha kilépnek a 49-es cikk lehetővé teszi, hogy belépjenek tagállamok az Európai Unióba, reméljük, hogy ezeket is, ezt is fogják még majd alkalmazni. A azt is érdemes elmondani, hogy a skótok például nem adták hozzájárulásukat ehhez a kilépéshez, és mindig is igenre szavaztak például a népszavazáson is emellett. Elmondanám, hogy 2016-ban a nők és a fiatalok ellene szavaztak a kilépésnek, különösen a fiatal nők szavaztak ellene, ez azt jelenti, hogy megértették azt, hogy az Európai Unió garantálja a nők jogait. Én nagy fájdalommal fogok a zöldek nevében a Brexitre szavazni, illetve erre a megállapodásra szavazni. Reméljük, hogy ez az első lépése lesz majd a brit visszatérésnek is. A zöldek végig figyelemmel fogják kísérni a megállapodás összes aspektusát, de különösen a polgárok jogaira vonatkozó szabályokat. Guy Verhofstadt is beszélt a 4,5 millió polgárról tudjuk, hogy nehézséget fog okozni a jogok érvényesítése ezeknek a polgároknak. Tudjuk, hogy mi történt a Windrush botrány során, azok, akik a Karibi szigetekről érkeztek, antiákról, akik teljesen britek voltak, és 2010-ben jöttek rá, hogy nincsenek rendben az irataik, kiszorultak a munkaerőpiacról, nem kaptak semmilyen támogatást. Nekünk nagyon, ez megtörténhetett nekünk, nagyon ébereknek kell lenni, hogy ez ne történhessen meg az Európai Unió polgáraival. Szeretnék még a kiszolgáltatott emberekre, illetve a nőkre utalni. A Labour eh, párthoz tartozó nők egy nagyon jó tanulmányt eh, készítettek, amelyet mindenkinek a figyelmébe ajánlok, eh, és amely arról szól, hogy a munkaidővel kapcsolatos szabályok milyen módon szabályozták a nők életét. Lehetővé tették ugyanis azt, hogy ezek a nők védelmet kapjanak, ez a, különösen a kisebbségekhez tartozó nőkhöz, nőkről szól. Az ő sorsuk nagyon nehézé válik majd a Brexit iránt. Nem fordíthatjuk el a tekintetünket csak azért, mert már nem európai polgárok. Emellett említeném még a környezeti kérdéseket. Az ottani deregularizáció külön negatívan hathat ki az egyébként is sérülékeny közösségekre. Ez egy nagyon nehéz pillanat. Én Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy kollektív, értékalapú projektről van szó, e, és e, ne annyira államokban gondolkozzunk, hanem a kollektívában. E, a zöldek úgy vélik, hogy a 21. században a szuverenitást együttesen gyakoroljuk, és nem, úgy véljük, hogy Nagy-Britanniának a szuverenitása éppen hogy nem fog megnőni a Brexit után. Köszönöm, és most asszony Hey. Finally, this... Végre megtörténik ez. Ez azért van, mert eh, erős eh, vezetés eh, van, ezért valósul meg a Brexit. Ez egy kornak a vége, a britek a saját kezükbe vették a sorsukat. A demokrácia szép dolog, ugye? A Brexit után az EU soha nem lesz már ugyanaz. Először is Nagy-Britanniát elveszítjük, az EU-t egy nagy katonai hatalom, hatalmat veszít ezzel, amelynek valódi befolyása van a világon. Az Egyesült Királyság el fogja érni a saját teljes potenciáját, ez pedig az EU-val szembeni bírálatokat fogja felerősíteni a többi 27 tagállamban. Az emberek rá fognak jönni, hogy a jelenlegi technokrata EU az csak visszatart minket. Egy valódi szuverén állam tud egyedül dönteni a saját törvényeiről, adóiról és határairól. Egy nemzetállam az EU-ba belépve lemond ezekről a jogakról. Ez egy komoly demokratikus deficitet hoz létre. A Brexittel Nagy-Britannia visszaszerzi azt a jogát, hogy demokratikus döntéseket hozzon, amelyek megfelelnek a britek igényeinek és terveinek. Évszázadokon át a britek inspirálták a világ többi részét, azokat, akik több szabadságot és több demokráciát akartak. Igen, az is demokrácia, hogy más véleményen vagyunk. A Brexit után Britannia ismét kiállhat az európai hatalomkoncentráció ellen, visszaadja a hatalmat az embereknek, a nemzetállamoknak. Ez egy boldog nap. És senki ne aggódjon, nagyon jó lesz a kapcsolatunk Nagy-Britanniával. Thank you, Chair, uh, dear colleague. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Számomra ez nem egy boldog nap. Én nagyon sajnálom, hogy a Brexit bekövetkezik, ez meg, meg fog valósulni január 31-én. Nagyon sajnálatosnak tartom, több okból is. Először is azért, mert elveszítem a brit barátaimat és szövetségeseimet, akik nagyon jó partnerek voltak nekünk az Európai Unióban másodszor pedig ez mindannyiunkat meggyengít, az Egyesült Királyságot is, az Európai Uniót is. Különösen az északi tenger környéki országokat, illetve Franciaországot fogja gyengíteni. Nagyon feszültek lesznek a kapcsolataink. Tudom, hogy most azt gondoljuk, hogy Anglia most ismét globális lesz, de a britek sokszor megfeledkeznek arról, hogy a kereskedelmi partnerek az EU27 tagállama 43%-a a brit exportnak Amerik- Európába megy, 12%-a pedig olyan országokba, amelyekkel az Európai Unión keresztül van szabadkereskedelmi megállapodásuk. Ez meggyengít minket. Van egy tanulmány erről, ajánlom, hogy olvassák el. Löveni Egyetemen készült, ez a Brexit hatásairól szól, az EU 27 tagállamára gyakorolt hatás attól függ, hogy kemény Brexit lesz, vagy sem. ...284 ezer álláshelyet, de akár 1,2 millió álláshelyet is elveszíthet a kontinens egy kemény Brexit esetén ez 0,6%-a is lehet a GDP-nek, de a felső határ 2,5 százalék, hogyha kemény Brexit történik. Akár 2,8%-ot is veszíthet a GDP-jéből Flandria az Egyesült Királyságban 140 ezertől 525 ezerig terjedhet az elveszett munkahelyek száma, 1,2%-tól 4,5%-ig terjedő összege csökkenhet a GDP. Nem csak a kereskedelemről van itt szó, hanem arról is, hogy igen, feszültek lehetnek a kapcsolatok, gondolok itt a biztonságra, a védelemre, a kutatásfejlesztésre, az Erasmus programokra, a kulturális kapcsolatokra, a személyes kötődésekre, a polgárokra, akik a kontinensen vagy éppen az Egyesült Királyságban dolgoznak. Tehát rengeteg kapcsolat van a két partner között. Most pedig lehetség, lehetőség van egy rendezett kilépésre, de még nem állapodtunk meg a harmadik országokkal való jövőbeli kapcsolatról. Az Egyesült Királyság február 1-től harmadik országnak számít majd. Ahogy Hübner kolléga mondta, csak 8 hónapunk van. A mandátumot jóvá hagyják, márciusban hagyják jóvá, a ratifikálás pedig egy-két hónapot vehet igénybe. Tehát csak 8 hónapunk maradt arra, hogy remélem nagyon jó szabadkereskedelmi megállapodást kössünk az Egyesült Királysággal. Azt gondolom, az kellene, hogy legyen az első célunk, hogy elkerüljük a megállapodás nélküli a kemény Brexitet. Az katasztrófa lenne gazdasági szempontból mindkét partner számára. A szabadkereskedelmi megállapodás egyenlő feltételeket teremthetne, vagy hát amennyire lehetséges egyetlen egyenlő feltételeket létrehozni. Nagyon-nagyon kevés ez az idő. Vannak még más együttműködési területek. Továbbra is együttműködünk például az, az Európa Horizont programban, a kutatásfejlesztés területén, az egyetemek között, az Erasmus program keretében. Szükségünk lesz az Egyesült Királyság részvételére a programokban. Nagyon sok mindenben kell még megállapodnunk az Egyesült Királysággal. Nagyon sok munka vár még ránk, tehát főleg a parlamentben. Remélem, hogy létre fogunk hozni egy delegációt, mivel egy harmadik országról van szó, vannak európai parlamenti delegációk nagyon sok másik országban, miért ne lenne a szomszédunkkal is egy? Miért ne legyen egy AFKO misszió Westminsterben? Utána ez a csoport tájékoztathatna minket a tárgyalások előrehaladásáról, és arról, hogy hogyan valósítják meg a kilépési megállapodást. Végül pedig én is szeretnék köszöntet mondani eh, Barnier úrnak, eh, önnek is, eh, elnök úr, és kedves kollégák, és főleg Felhofstadt úrnak, aki a koordinátor. Na, nagyon sok az hasonlóan számomra is nagyon érzelmileg megterhelő ez a pillanat. Remélem, hogy nagyon jó kapcsolatunk lesz majd az Egyesült Királysággal. Köszönöm szépen. Anderson asszony kap szót. Kedves barátaim, szerintem ez a mai szavazás be fogja folyásolni majd a jövő heti európai parlamenti szavazást, és hogyha az Európai Parlament nem ad eh, hozzájárulást a Brexithez, akkor Guy Verhofstadtnak igaza lesz a kilépési megállapodás, illetve az Írországra vonatkozó jegyzőkönyv nem fog életbe lépni, és nagy-Britannia egyszerűen távozik az EU-ból. Tehát így vagy úgy a Brexit be fog következni, és voltak olyan pártok a legutóbbi választásokon, amik azt látották, hogy le lehet állítani a Brexitet. Senkinek nem sikerült megállítani a, a Brexitet. Mindannyiunkra ez ránk fog zuhanni, de legfőképpen az Írországban eh, élők, illetve az Észak-Írországban élőkre. Tehát amit ma választhatunk, az az, hogy megszavazzuk a rendes kilépést, vagy pedig egy teljes eh, eh, ütközés lesz. Mindig elmondtuk, hogy nincs jó Brexit. Az Írországról szóló jegyzőkönyv, ezt megvizsgáltuk, elemeztük, dolgoztunk is rajta, és úgy gondoljuk, hogy még ez a legrosszabb lehetőség. Én mindent megtettem itt ebben a szakbizottságban, hogy biztosíthassam azt, hogy a képviselők megértsék a nagy pénteki megállapodás minden részében. Mivel a Brexit nem összegyeztethető a pénteki megállapodással, és bárki, bárki, aki ez ellen, ez ellen a kilépési szerződés ellen szavaz jövő héten, az igazából jóváhagyását adja, jóváhagyását adja arra, hogy szöges drót és vámellenőrzés legyen a britek és az írek között. A, az emberek többsége Észak-Írországban maradni akart az EU-ban, bármilyen legyen is a háttere. Az észak-írek garantálták azt, hogy nem lesz alkotmányos változtatás a nagypénteki megállapodáshoz képest, kivéve, hogyha ahhoz hozzájárulunk. Hát ehhez mi nem járultunk hozzá. Megkönnyebbültünk, hogy nem lesz kemény határ, az, hogyha nem fogadjuk el az emberek véleményét, az nem dogmatikus, az EU jogok megtagadása katasztrofális lesz társadalmaink számára. A Brexit alása a nagypénteki megalapodást, és gazdaságilag sem előnyös. A Sinn Féin vezetők egyike, és mint a Sinn Féin delegáció vezetője, én mindig is kiálltam amellett, ami helyes, azért, hogy a parlament és eh, a képviselők itt az Európai Parlament megértsék a nagypénteki megállapodást, és ez mit jelent számunkra. Több száz képviselővel beszéltem naponta. Ha meghallgatom azt, hogy mit mondott tegnap a brit miniszterelnök, lehet, hogy néhányan hallhatták azt, hogy mit válaszolt egy kérdésre a parlamentben, hogy majd betartja-e a e, kilépési megállapodást, lesz-e belépés e, Észak-Írországba a termékek számára. És a válasza az volt, hogy, hogy igen, lesz ilyen belépés. Én nem tudom azt mondani az Európai Parlamenti képviselőknek, Boris Johnson azt mondta az embereknek, hogy nem lesz semmilyen fajta ellenőrzés az éltengeren. Mi figyelmeztettük a tegyelő embereket, és szeretném megismételni, ahogy elég gyakran mondtam, amikor tárgyalnak a britek önökkel, akkor azt mondják, hogy megkötik a meghalabadást önökkel, kimennek a, az ajtón, és újra elkezdenek majd egy friss tárgyalást. Ne lepődjenek meg a tegnapi megjegyzésén, ez teljes mértékben megfelel az eddigi mintának. A barátaimat, kollégáimat itt arra kérem, hogy lássák, hogy ébernek kell maradni a következő időszakban, főként európai szinten. Nem csak az írek számára gond ez, hanem Európa számára is. De továbbra is egy demokratikus megoldásra van szükség, egy nemzetközi megalapodást kell találni, amelyet az ENSZ írtana el. Tehát, hogyha meg akarják tartani a nagypénteki megállapodást minden részében, akkor abban benne van, és ez a része, hogy sikerülhessen visszatérnünk az EU-ba. Én távozok innen, és ez az utolsó AFKO ülésem, és remélhetőleg majd sikerül beszélni még majd önökkel. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az ír embereket támogatták, és azt kérem, hogy ne hagyjanak magunkra a jövőben sem, legyenek éberek, legyenek szolgálásak, támogatók. Mindenképpen méltatnám ki Ferhofstadt munkáját, szeretném kiemelni elnökünket, illetve az előző mandátum elnökét, Danuta Hübnert, aki korábban biztos volt, és aki korábban járt Írországban, értette azt, hogy mi is történik itt. Remélem, hogy önök is úgy gondolják, hogy konstruktív volt a szerepe, mint a szakbizottságban. Remélem, hogy, hogy informatív voltam, bár lehet, hogy néha kicsit sok voltam. Mindenképpen szeretném, hogyha a következő időszakban arra törekednének, hogy a jövő a demokratikus alapokon álljon. Ezbe beletartozik az is, hogy ne sértsenek a jogszabály semmilyen fajta nemzetközi szerződést, vagyis ebbe beletartozik a nagypénteki megállapodás is, és minden része. Hogyha hatékonyan végzik a munkájukat, akkor mi is Írországban elkezdhetjük az alkotmányos változtatást eh, előkészíteni, hogyha újra egyesül Írország, újra egy nemzet leszünk, akkor eh, lesznek képviselőink Észak-Írországból is az Európai Parlamentben, és azt fogják tenni, amit eh, mi is tettünk sintfent képviselőként, az embereket védjük meg, az érdekeiket, és próbálunk az emberek életén változtatni. Elnök úr, biztos vagyok abban, hogy nem fog bosszus lenni, ha kijavítom önt, de nagyra értékelem azt, hogy ön elismerte a brit képviselőket, akik távoznak az EU-ból. Én ír állampolgár vagyok. Nem egy ír útlevelem van, kettő van. Ez az én ír diplomáciai útlevelem. Hogyha elismeri a képviselőket, köszönetet mond nekik, én ír vagyok, én szeretném elmondani, hogy mi az én ír útlevelemben, amit én nagyra tartok. Minden személy joga, aki Írország szigetén született, amelyben beletartoznak szigetei, tengerei, joguk van ahhoz, hogy az ír nemzet tagjai legyenek. Az útlevelből idéztem. Tehát EU-s jogaim vannak, ezért mondhatom azt, hogy helytelen az, hogy az északér képviselőket kirúgják az Európai Parlamentből, de ismételten azt is elmondhatom, de, de a britekre úgy tűnik, hogy nem érvényesek a szabályok. Köszönöm szépen a szolidaritásokat, köszönöm mindenkinek, az íreknek, főként az északírnek. Én mondom, kérem azt, hogy ne hagyjanak el bennünket, legyenek éberek, és hogyha el tudnak hozzánk jönni, el tudnak látogatni Írországba, el e, tudnak e, látogatni a határhoz, akkor tudják azt, hogy mi úton vagyunk, és készülünk arra, hogy visszatérjünk ide. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Anderson. I'm not member of... Köszönjük, Henderson asszony. Én nem vagyok az ön frakciójának tagja, de ön szinte az idők végezeteig az én álláspontom szerint GUE koordinátor marad. Thank you very much, Chairman. Uh, I'd like to start... Köszönöm. Hadd kezdődjem, Roland úr, hadd kezdjem azzal... Meeting. Uh, Eh, hadd kezdjem azzal, amivel az elején ön is kezdte. Eh, remélhetőleg demokratikus intézmény vagyunk, és a különbség ellenére is eh, együtt tudunk működni. Nem hiszem, hogy hosszú beszédeket kell most itt tartani. A britek kétszer fejezték ki a véleményüket, egyszer a népszavazáson, egyszer pedig a választáson, és miközben a Brexit párt jelentős része nem politikus, mégis élveztük azt, hogy itt lehetünk, és amennyiben ez demokratikusabb lett volna ez a ház, akkor lehet, hogy nem következett volna meg a Brexit. Be a Brexit. Önöknek változniuk kell, mert a világ változik, és nem maradhatnak egy protekcionista sziget egy globálissá váló világban. Én azt szeretném elmondani, hogy Nyilván a kollégák egy jelentős része nem ért egyet ezzel a döntéssel, de hogyha a demokráciában hisznek, akkor el kell fogadniuk azt, hogy a britek többsége a távozásra szavazott, nem pénzért szavazott, vagy anyagi érdekből szavazott a Brexitre, hanem azért, mert a szuverenitásukat akarták visszakapni, és eldönteni azt, hogy hogyan működjön az ország, és ezt az országot a Westminsteri Parlament irányítja. Európából nem lépünk ki, csak az Európai Unióból. Nagy-Britannia Európa történelmében az EU előtt is mindig jelentős szerepet játszott. Rengeteg áldozatot hoztunk annak érdekében, hogy Európa szabad maradjon és én csak azt kérem önöktől, hogy legyenek méltányosak a britek irányába akkor, amikor az elkövetkezendő 11 hónapban tárgyalnak a kereskedelmi megállapodásról. Boris Johnson ugyanis kijelentette, és erről törvény is lesz, hogy nem fogják kitolni a határidőt 2020. decembere utánra. Kérem, vegyék ezt komolyan, ennek az intézménynek emlékeznie kell arra, hogy noha jelentős kereskedelmet folytatunk Európával, 100 milliárd a, a deficitünk Európával, tehát Európa érdeke is, és a milyen is, hogy a józan ész diadalmaskodjon, hogy nem próbálnak példát statuálni egy olyan országgal, amely élt a demokratikus jogaival, és úgy döntött, ahogy én azt gondolom, hogy itt a mi, felelős, mi felelősséggel tartozunk 500 millió polgár felé, és ők nyilván szintén nem fognak örülni annak, hogyha példát statuálnak egy országgal. Én nem értek egyet az sok előttem szólóval, szerintem Európát megint meg fogja menteni Nagy-Britannia, és megmutatjuk, hogy az egyén győzni fog egy összekötött világban is, és erősebb egy egy nem demokratikus egyesülésnél vagy intézménynél. Nagy örömmel voltam az EU parlament tagja, minden jót kívánok önöknek, de hogyha nem változnak, akkor szerintem tönkre megy előbb az euró, és aztán az unió is. Tehát én azt remélem, hogy méltányosan tárgyalnak a britekkel, mint ahogy mi is mindig tettük, és e, a végén egy olyan alkut kötünk, ami önök számára is jó, és a mi számunkra is, hiszen mégiscsak minden, mindannyian európaiak vagyunk. Köszönöm. Now we vote after the vote. Köszönöm, most akkor szavazunk a szavazás után. 5.30. Már 5 óra 30 van. E, szavazunk, és aztán Korbett e, úr, majd a többi brit képviselő esetleg, de csak a szavazás után, most szavazunk, majd a szavazás után gyakorlatilag egy raportőr van minden, eh, vagy árnyék előadó van minden csoportból, frakcióból. Eh, név szerinti szavazás eh, következik, mindenkinek itt van a kártyája. Szavazunk erről az ajánlás tervezetről, amely eh, a Nagy-Britannia és Egyesült Királyság, Észak-Írország Egyesült Királyság Európai Unióból, valamint az Európai Atomenergia Közösségből való kilépéséről szól. Készen állnak? Megnyitom a szavazást. De... It's okay. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 20... Ha 26-an szavaztak, 23-an mellette, 3-an ellene. Nem volt tartózkodás. Tehát ezt a szöveget elfogadtuk. Grazie, congratulazioni. Köszönöm és gratulálok eh, Verhofstadt eh, raportőrnek, illetve az árnyék előadóknak az elvégzett munkához, eh, és most akkor Corbett úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, azt, hogy megadja nekem kell ezt a lehetőséget. Ennek a bizottságnak én vagyok talán a legrégebbi tagja, és köszönöm kedves szavait, amit, amelyeket mondott a brit képviselők munkájáról és azok hozzájárulásáról. Én személy szerint rendkívül szomorú vagyok, hogy ebben a bizottságban ilyen sok év után az utolsó teendőm az volt, hogy hazám távozásáról kelljen szavazni, kilépéséről az Európai Unióból. Ugyanakkor fel is vagyok háborodva, fel vagyok háborodva, hogy ide jutottunk, és fel vagyok háborodva, mert a Brexit már nem egyértelműen a britek akarata. Az elmúlt hónapban a választáson 53% olyan pártra szavazott, amely más, második népszavazást követelt. Ez egy többség. Minden közvéleménykutatás az elmúlt 14 hónapban egy kivétellel azt mutatta, hogy ha lett volna egy másik népszavazás, akkor a többség úgy szavazott volna, hogy maradjunk az elmúlt néhány napban láttuk azt, hogy a Skót parlament, a Velszi gyűlés, valamint az Észak-Írországi gyűlés is leszavazták ezt a Brexit megállapodást. Itt ebben a bizottságban, és nyilván a parlamentben is, majd a brit képviselők többsége valószínűleg a Brexit megállapodás ellen fog szavazni. A brit alsóház azonban jóvá hagyta ezt kérem emlékezzenek, hogy ezekre a regionális, ezek közül a regionális parlamentek közül, a, amelyek szavaztak, egyedül a, az alsóház, a brit alsóház az, amelyet nem nem arányos választójog alapján szá, választják meg. 43 kal választották meg ezt a kormányt, ami az összes választónak mindössze 29 a de mégis 100 át élvezi a hatalomnak a választási rendszer következtében. Ezt a hatalmat ő arra használja fel, Johnson miniszterelnök, hogy ne csak a Brexitet nyomja át, hanem azt a megállapodást is, amit May miniszterelnök letárgyalt, ami egy, egy, egy rossz megállapodás. Először is ez egy vak Brexit, hiszen egy olyan Brexit, amely a kérdések jelentős részét nem rendezi. Új tárgyalások lesznek a kilépés után, tehát a jövőbeli keretet még csak most fogjuk letárgyalni. A Brexit úgy történik meg, hogy a brit lakosság nem tudja, hogy mi lesz a végső cél, illetve mi lesz a végállomás. A az nyilvánvaló, hogy Johnson úr egy távoli kapcsolatra törekszik az Európai Unióval, nem akar a vámunióban lenni, nem akar az egységes piacban lenni, nem akar igazodni az európai standardokhoz, nem kíván részt venni a rendőrségi és biztonsági együttműködésekben, az Erasmus eh, programban, a kutatási programokban ez, e, e, ebben való részvétel egyáltalán nem garantált, ahogy jelenleg e, állnak a dolgok. Tehát ilyen módon végrehajtani a Brexitet nem megengedni a brit lakosságnak, hogy szavazzon a végéről ennek a folyamatnak, ne csak az elvről, amiről majdnem négy éve szavaztak, hanem arról, hogy ténylegesen milyen Brexitet kapnak, az ugyanolyan, mint hogyha most azt mondanánk a közvéleménynek, hogy négy évvel ezelőtt már szavaztatok, fogjátok be a szátokat, a kormány azt tesz, amit akar. Ez nem demokratikus, akármit is gondoltok erről. Ez a megállapodás nyilvánvalóan nem élvezi a beleegyezését a brit lakosságnak. Ezért szavaztunk ellene én és a többiek is. Tudom, hogy a ház nagy többséggel meg fogja szavazni. Ferhofstadt úrnak nem kell aggódnia, hogy esetleg elutasítaná a ház ezt a megállapodást. Nem is értek egy ezzel egyet azzal sem, hogy azonnal kizuhanna Nagy-Britannia. Szerintem új tárgyalások lennének, de ez nem fog megtörténni egyébként sem. Nem vagyunk ebben a helyzetben. Én és mások az elveink alapján szavaztunk itt, illetve a plenárison is úgy fogunk azon dolgok, elvek mellett, amelyeket mindig képviseltünk, mert úgy gondoljuk, hogy Nagy-Britannia helye európai szomszédaival egy partnerség, együttműködve a kontinensünk jobb jövőjéért. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Corbett, for... Köszönjük szépen Corbett úrnak a beszédét és köszönöm az elkötelezett munkáját itt a parlamentben és a szakbizottságban. Van-e más brit képviselő, aki szeretne hozzászólni? Oké. Okay. Megint ez asszony. Következik. Thank you, um, Köszönöm, elnök úr. Amikor bejöttem a, teremben ma délután, azt gondoltam, hogy zárjuk le, szavazzuk meg gyorsan, aztán menjünk haza de őszintén szóval ez fontos volt, hogy milyen elgondolkodjunk. Meghallgattam a hozzászólásokat, láttam egyesek szomorúságát, mások boldogságát. Örülök, hogy legalább a harag hiányzik a teremből, mert ez korábban nagyon pusztító hatású és veszélyes volt. Tudom, hogy nem tűnt el teljesen, de remélem, hogy a következő szakaszban egy olyan hangulat lesz majd, ahol az emberek meghallgatják egymást, és tiszteletben tartják egymást. Ez szolgálja az EU és az Egyesült Királyság érdekét is. Azt gondolom, a jövőben meg kellene vizsgálnunk a múlt heti állásfoglalást, és egy olyan mechanizmust kéne kidolgoznunk, ami lehetővé teszi, hogy kapcsolatot vagy együttműködést tartsunk fenn a brit kollégáinkkal. Azt gondolom ugyanis, hogy ez mindannyiunk érdeke, a polgároké is, akiket mi képviselünk. A brexit kapcsolatban aggódtam az ír kérdés miatt. Az európai ügyekért felelős miniszterünk önökkel együtt fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a legrosszabb ne történjen meg Írországban. Azt hiszem, a parlamenti képviselők akik eljöttek Írországba, és ott álltak ezen a láthatatlan határon, átérezték, hogy mit jelentene, ha vissza tudnánk térni a múltba. Azt hiszem, ez zavar engem arról, hogy kedvezően kellett szavazni. E- ezt, én ezt tettem, és ezt fogom tenni a jövő héten is, de nehéz szívvel. A múltban nem voltunk együtt, mert az Európai Unió éppen azért volt csodálatos, mert összehozta az embereket, Hallottam, hogy önök közül is sokan beszéltek erről. Én nagyon szomorú vagyok, ez egy nem egy jó nap, de tiszteletben tartom azt, hogy az Egyesült Királyság távozni akar, mert az emberek ezt szavazták meg. Ugyanakkor ez egy nehéz pillanat, tehát az utolsó megjegyzésem Danuta Hübnerhez, önhöz, elnök úr és Guy Verhofstadthoz szól, és mindazoknak, akik dolgoztak az összes frakcióból, szeretném megköszönni eh, ezt a sok munkát, eh, illetve a titkárságnak is. olyan nehéz munka volt ez, amelyben az elért haladást kellett visszabontani, de remélem, hogy az Egyesült Királyság csak egy egyszeri eset. Azt is remélem, hogy az Egyesült Királyság rájön majd, hogy ők Európa részét jelentik, és az, hogy eltávolodnak tőlünk, az értelmetlen. Lehet, hogy 11 hónap múlva ez a tudatosság majd beépül a legjobbakat kívánom nekik, remélem, hogy ők is jókat kívánnak az Európai Uniónak. Vannak, akikkel nem értünk egyet, remélem ugyanakkor, hogy a továbbra is megőrizzük a méltóságunkat. A munkánkat tehát elvégeztük, ez meg fogja kapni a szükséges szavazatokat, aztán ér majd igazából véget ez a feladat. Köszönöm. Köszönjük szépen megint az asszony. Vissza. Köszönöm. úrnak adom meg azt. Thank you, President. Uh, indeed it is. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban szomorú ez a nap. A szakbizottságunk számára szomorú volt ez a szavazás és Megszavaztam ezt a jelentést azokból az okokból, amiket ki felhoztat, és mások is elmondtak. De nagyon nehéz szívvel tettem ezt, és felelősségből tettem ezt, hogy elkerüljük azt a veszélyt, hogy bekövetkezzék a kemény Brexit. Különösképpen a szomorú és nehéz egy olyan európai számára, mint én, egy európai föderalista számára nagyon nehéz megszavazni azt, hogy egy tagállam kilépjék. Másrészt viszont igaz az, hogy egy jogi leválásról van szó az 50-es cikk alapján, ez benne van a szerződésekben, és volt egy népszavazás is, amelyet szűk, szorosan, de a Brexit támogatók nyertek meg. Voltak taktikai hibák is, hiba volt a referendum kiírása, és ez nem lett volna szükséges talán hibás volt a EU pártiak kampánya is, vagy az, a, az is hibás volt talán, hogy lehetett volna esetlegesen egy második referendum is, vagy, de a taktikák esetében az is igaz, hogy folyamatos vita volt évek óta már arról, hogy mi a szerepe Nagy-Britániának az EU-ban. Megosztottság volt Európa kérdésében. Még akkor is, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy nagy británia nem kezdettől fogva tagja az Európai Építménynek, csak sokkal később csatlakozott az Európai Közösséghez. Ez egy szomorú nap, de lehet ez egy új kezdet is. Lehet kezdet egy olyan kampánynak, amelyet talán most még nem a újra csatlakozásért folytatunk, hanem mi, európaiak, itt a kontinensen és Nagy-Britániában is kampányolni kezdünk Európa mellett. a legalacsonyabb szintől kiindulva, a társadalmi szervezettől kiindulva, azért, hogy szembenézzünk azokkal a hazugságokkal, propagandával, amely jel 40 éven keresztül az embereket bombázták Nagy-Britániában, is, amelyek által a Brexit támogatók sikerre jutottak. Úgy vélem, hogy itt az ideje annak, hogy erre az új kezdetre gondoljunk, és keményebben dolgozzunk azért a pillanatért, amikor Nagy-Britannia demokratikusan arról dönthet, hogy vissza